Bien, mes chers collègues. Kedves kollégák, megnyitom a mai ülést. Jean-Claude Juncker tegnap ismertette az eljövendő bizottság összetételét, illetve a felelősségkörök megosztását, a posztokat a különböző biztosok között. Ezért a tegnap esti elnökök értekezlete egy javaslatot dolgozott ki azzal kapcsolatban, hogy a frakció elnökök értekezete ma erről kell majd szavazom. Ez a dokumentum tartalmazza a menetrendet a meghallgatások tekintetében, illetve azt, hogy melyik biztos, melyik szakbizottság fogja meghallgatni. A mi szakbizottságunk Zsorzséva asszony meghallgatásáért lesz felelős, aki a költségvetés felelőse a bizottságba, és ezt a Kokobúval együtt fogjuk megrendezni. Ami a menetrendünket illeti, a meghallgatások <coughs> szeptember 29-én és 30-án, illetve október 1-én lesznek, valamint október 6, 7 és 8-án. Azt szerettem volna kérni, hogy ne a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos szavazásunk napjára essen ez a meghallgatás. Mi szerettük volna azt kérni, hogy Kajtenan úr meghallgatásába is részt vehessünk, azért, mert neki is vannak büdzséhez kapcsolódó feladatai. Ennyit szerettem volna elmondani információként, ami a menetrendünket illeti, illetve a mai napi rendünket. Remélem, hogy ezt megszavazzuk, elfogadjuk. Ennek értelmében szavazni fogunk a következő jelentésekről. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapigénybevétele. Ez egy olyan jelentés, amelyet a múlt héten, illetve az azt megelőző hetek során kaptuk meg. Az első globalizációs alkalmazkodási alappal kapcsolatos jelentés. Esteban González Pons jelentése. Ez Castilla y León Spanyolországra vonatkozik, egy 700, eur, 700 ezer eurós összegről van szó. A hatos módosító kapcsán nem kell szavaznunk. Hetes módosító, te maga az előadó elutasítja, ki támogatja. Ki van ellene? tartózkodás. voix pour. 13-an mellette, 15-en ellene elutasítottuk. 8-as ról nem kell szavaznunk, 9-es előadónk nem támogatja, ki támogatja. Ellene mellette még egyszer. Ellene. Abstention. Tartózkodás. Nincs. 15-14 arányban elfogadtuk. Tízes módosítóról nem kell szavaznunk. 15, 1-2 3-ra ugyanez érvényes. Négyes módosító. Az előadó nem támogatja. Ki támogatja? ellenőrzést kérnek. Jó, akkor szavazzunk a szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. Aki támogatja a zöldet nyomja, aki ellenzi a piros gombot. Megnyitom tehát. A négyesről a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-15 arányban elutasítottuk. Az elnök azt mondja, hogy elfogadtuk. Elutasítottuk, mondják neki. Elnök úr, elutasítottuk. Elnézést, mondja az elnök, elutasítottuk valóban 15-13 arányban. Ötös módosító ról nem kell szavaznunk, és akkor az egész módosított szövegről szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Debré úr, parancsoljon. Nem tudom, mi történik, elnök úr. Nem működik a szavazókártyám. Beteszem, ahogy szoktam, és nem megy. de én igennel szavazok. Lezárom a szavazást. Huszonnyolc plusz Döbre úr szavazatával 29 igen szavazatunk van, négy szavazat tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Most megadom a szót. Nem, nem adom meg a szót. a globalizációs adaptációs alap kapcsán szavazunk, Aragónia témában, hatos módosítóról nem kell szavaznunk, hetes támogatja az előadó, szavazzunk, ki támogatja még, ki támogatja. Géppel csináljuk? Jó többen mondják, hogy jobb lesz így, akkor szavazzunk a hetesről szavazógéppel. Pardon Bon, c'est pas. À main alors Quels sont ceux qui sont favorables Akkor mégis kézzel. Ki támogatja? Hát gyakorlatilag mindenki, nincs itt gond. Ellene? Nem is látok ellen szavazatot, tartózkodás, elfogadtuk. A 8-as, 9-es rendben van. 10-es mellette. 11-es. Ugyanez a szavazás. 11-es. Többség. 12-es. Az előadó támogatja ki még. ugyanez az arány. 13-as előadó támogatja, ki még? Ellenszavazat? Van egy pár, elnézést, most nem kérdeztem, de 14-es mellette előadó támogatja. Köszönöm. Ellene öten. Egyes módosítóról nem kell szavaznunk. Kettes módosító az előadó támogatja ki még. Köszönöm. Ellene. Kitartózkodik. A hármasról nem kell szavaznunk. Négyes előadó támogatja, ki még? Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Két tartózkodás. Az ötösről nem szavazunk. Akkor a szöveg egészéről szavazunk elektronikusan. Tuver. Megnyitom a szavazást. Valamennyien szavaztak? Akkor lezárom. Huszonnyolc három arányban tartózkodás nélkül. Depré urat hozzáadjuk, 29-3 arányban elfogadtuk. Most rátérünk Riada globalizációs alappal kapcsolatos technikai segítségnyújtási szövegéről szavazunk tízes módosító mellette. Az előadó támogatja. Ellene. Tartózkodás. Ketten tartózkodnak. Elfogadtuk. 11-es előadó nem támogatja mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es. Az előadó nem támogatja mellette. ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 13-as. Az előadó támogatja. Mellette. Jó, szavazzunk géppel, itt úgy tűnik, hogy szoros lesz az arány. A 13-as módosítóról kérem szavazzanak. Ha mindenki szavazott, akkor nézzük az eredményt, lezárom. 24 igen, 25, 6 ellenszavazat, két tartózkodással elfogadtuk. 14-es az előadó támogatja. Ki még? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 15-ös. Az előadó támogatja ki még. Ellene? Ellene? senki, tartózkodás, ketten tartózkodtak. 16-os módosító, az előadó támogatja ki még. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. 17-es a módosító nem támogatja kitámogatja mégis. Ellene. Tartózkodás. Hárman. Tartózkodtak, elutasítottuk. 18-as. Az előadó támogatja. És még ki? ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es. Az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Kívánnak ellenőrzést? Jó. Megnyitom a 19-esről a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Szoros volt. Elfogadtuk. 16-15 arányban. Húszas. Az előadó támogatja. Ki, még ki? Ki van ellene? Tartózkodás. a módosítást elfogadtuk. Egyes. Tizenkilenc, tizennyolc arányban fogadtuk el. Egyes módosító ki támogatja. Ellene. tartózkodás. Hárman tartózkodtak. Elfogadtuk. Kettes. Előadó támogatja. Ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette van az előadó, ki még? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Három tartózkodás. Négyes. Mellette. ellene tartózkodás nincs tartózkodás ötös mellette köszönöm ellene tartózkodás nincs tartózkodás Elfogadtuk. Hatos módosító. Előadó támogatja. Ellene. Tartózkodás. Ketten tartózkodtak. Elfogadtuk. Hatos. Az előadó támogatja. Hetesen elnézést kérek, mondja az elnök. Ki támogatja a hetest? Ki van ellene? Tartózkodás. Hárman tartózkodtak. Nyolcas módosító, az előadó támogatja, aki még? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. 9-es az előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás, ketten tartózkodtak. A szöveg egészéről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, de úr is támogatja, tehát 20 6-3 arányban támogatják a jelenlevők tartózkodás nélkül a szöveget. Most uh, Jorgos Kircos jelentéséről fogunk szavazni. Ez a közép-macedón térségre vonatkozik, illetve Attikára, Görögországba 6 millió 96 ezer euróról van szó. 6-os, 7-es módosítás jelentéstevő azt kéri, hogy utasítsuk el. Ki az, aki támogatja a hetest? Én szerintem ez eléggé megosztott téma, úgyhogy akkor azt javaslom, hogy szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Akkor lezárjuk, Depré úr. Működik? A módosítást megszavaztuk, 17-en támogatták, 15 ellenében. 8-as módosítás. Ez támogatja a jelentéstevő. Elektronikus szavazás, nem, nincs rá szükség. Fel, készfeltartással mellette. Köszönöm. Ellene. Nincsenek ellene. Tartózkodók nincsenek tartózkodók, megszavaztuk. 9-es módosítás, 10-es szintén, 11-es szintén, 12-es nem támogatja a jelentéstevő. Mellette elektronikusan. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás következik. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 17-15 ellenében megszavaztuk. Tizenhármas. támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Hárman. Tartózkodók. Nincsenek tartózkodók. Megszavaztuk és ez volt a 13-as, akkor most a 14-es következik, ezt nem támogatja a jelentéstevő mellette. Ez nagyon megosztott, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-10 ellenében, mármint hogy 20 nem szavazták meg, 10 igen. Tehát nem szavaztuk meg, 15-ös lefedve, az 1-es, 2-es szintén, a harmas, hármas is, a négyes ezt nem támogatja a jelentéstevő, most erről fogunk szavazni elektronikusan. Ki az, aki támogatja? Elektronikusan. Lezárom a szavazást. 16-15 ellenében két tartózkodással megvan a módosítás. Ötös módosítás lefedve. Most az egész szöveg következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom. 29 négy ellenében nincsenek tartózkodók, megszavaztuk ezt az anyagot. Következik Siegfried Müresen jelentése, szintén Európai Globalizációs Kiigazítási Alap, ez Campion Turzi Románia vonatkozó anyag, egyes módosítás, amelyről nem kell szavazni, 8-as ezt nem támogatja a jelentéstevő, ki az, aki támogatja a, het, a 8-as módosítást, ki az, aki nem támogatja. Tartózkodók. elutasítva. És most következik a 9-es módosítás. Jelentéstevő következik. Igen, köszönöm szépen. Viktor Negrescu jelentéséről volt szó eredetileg, és ö, eredetileg ö, nem befogadhatónak gondoltuk ezt, mert itt az inflációt kívánta még figyelembe venni, mert nagyon hosszú idő ideig bírálta el a bizottság, de sajnos a rendeleteknek nem felel meg, és most egy kompromisszumot sikerült kialkudnunk, amely a hosszú elbírálási időszakot is figyelembe veszi, de az EGF rendeletnek megfelelő módon. Tehát itt egy szóbeli módosítást szeretnék ezzel kapcsolatban beterjeszteni, ami azt jelenteni, hogy a végére beírjuk azt, hogy nagyon hosszú 17 hónapos elbírálási időszak miatt a 2010 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezet előkészítése minak tudható mindez be, és reméljük, hogy a jövőben nem lesznek ilyen hosszú elbírálási időszakok. Jó, akkor ki az, aki támogatja ezt? A szóbeli módosítással kiegészítve, mellette, ellene, hárman ellenzik, Tartózkodók nincsenek tartózkodók, vagy mégis egy tartózkodás. Akkor ezt a módosítást a szóbeli módosítással együtt elfogadtuk. Következik a tízes számú módosítás, ezt megint csak nem támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene elutasítva. 11-es. Ezt a raportőr kiegészítette egy szóbeli módosítással, úgyhogy megadnám neki a szót. Igen, köszönöm szépen. Na most itt ez a szóbeli módosítás azt javasolja, hogy töröljük a legutolsó részét a módosításnak. Így tulajdonképpen a módosítás úgy néz ki, hogy stresses that labor market conditions slightly changed in the past 17 months, tehát a legutolsó 17 hónap időszakában csökkent, illetve változtak a munkaerőpiaci jelent feltételek, és kitöröltük az EGF rendelettel ellentétes részt a módosítás végére. És ezzel együtt azt javaslom, hogy a szobali módosítással együtt fogadjuk akkor ezt el. Rendben, akkor itt van a 11-es szobai módosítással kiegészítve mellette. Köszönöm. Ellene. Hárman. Tartózkodók nincsenek. Akkor ilyen formában a módosítást Elfogadtuk. Következik a 12-es módosítás, amelyet eh, a jelentéstevő támogat. Itt lenne megint csak egy kiegészítés, egy pontosítás, amelyet mindenki ismer. Ebben a formában ki az, aki támogatja. Köszönöm. Ellenem. Hárman. Tartózkodók. Nincsenek tartózkodók. Elfogadva. 13-as módosítás. Rendben van. 14-es. Ezt támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Hmm, megszavaztuk. 15-ös mellette, ezt is támogatja a jelentést, jelentéstevő mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 16-os. Ezt is támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene 5. Öten ellenzik. Senki sem tartózkodik, elfogadva. 17-es következik, amelyet nem támogat a jelentéstevő mellette. Ez is nagyon megosztott kérdés, úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. Leadtuk a szavazatot? Lezárom. 17-en támogatták 13 ellenébe egy tartózkodással. Elfogadva. 18-as módosítás. Ezt is támogatja a jelentéstevőnk. Mellette ellene Tartózkodók? Nincsenek tartózkodók. Megszavaztuk. 19-es, ezt nem támogatja a ő mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Egyes. Ez rendben van, nem kell róla szavaznunk, a kettes szintén. Hármas módosítás. Ezt támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Hárman. Elfogadva. Négyes módosítás. Ezt nem támogatja a jelentéstevő mellette. Akkor ezt elektronikusan leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-13 ellenében 3 tartózkodással elfogadva. És ez volt a négyes számú? Igen. Most jön az ötös, ezt nem támogatja a jelentéstevő. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 16-13 ellenében 3 tartózkodással elfogadva 6-os rendben van lefedve. Most a teljes módosított szövegről fogunk szöve, ö, szavazni. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Ezt 29-3 ellenében elfogadtuk, és nincsenek tartózkodók. Ezzel következik Jetten Maki asszony jelentése az európai globalizációs alapról 900 ezer eurós összegről van szó Aragon megyének. Hatos módosítás lefedve, Hetes módosítás. Ennek van egy almódosítása, és ilyen formában a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók. Nincsenek tartózkodók. Nagyszerű. Akkor megszavaztuk. 8-as, ezt is támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Ellene hárman. Tartózkodók. Nincsenek tartózkodók. Kilences. Ezt támogatja a jelentéstevő mellette. Köszönöm. Ellene Nincsenek tartózkodók. Elfogadva. Tízes. Támogatja a jelentéstevő mellette. Mellette. Köszönöm. Ellene. Hárman. Nincsenek tartózkodók. Elfogadva. Tizenegyes. Ezt pontosítottuk. Két részben fogunk róla szavazni. Első rész, amennyiben elfogadjuk, Tehát csak egyszerűen két részben szavazunk. Az első rész támogatja a jelentéstevő. Ki az, aki támogatja, ki az, aki mellette szavaz. Ellene. Tartózkodók nincsenek. Második rész. Points out-tól kezdődik. Ezt nem támogatja a jelentéstevő. Mellette Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhét 14 ellenében elfogadva a második rész is. Most következik a 12-es módosítás. Erről megint csak két részben fogunk szavazni. Az első rész következik. Ezt a jelentéstevő támogatja. Mellette. Úgy tűnik mindenki, nincsenek ellenkező szavazatok, és tartózkodók sem. Tehát megszavaztuk. Második rész viszont nem támogatja a jelentéstevő mellette. ellene, ellene, hatam, tartózkodók, második rész elfogadva. Következik a 13-as módosító, ez támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene, hárman, tartózkodók nincsenek. 14-es, ezt is támogatja a jelentéstevő. Ellene nincsenek tartózkodók. Elfogadva. 15-ös, ezt is támogatja a jelentéstevő mellette. Úgy tűnik, hogy ez egyhangú döntés lesz. mert ellene 16-os támogatja a jelentéstevő. Köszönöm. Ellene hárman. Tartózkodók nincsenek. Elfogadva. 17-es. Itt van egy szóbeli módosítás a jelentéstevő részéről, neki adom meg most a szót. de nincs itt. Rendben, hát akkor itt elolvashatjuk a módosítás tervezetet, és a szóbeli módosítással együtt fogunk most szavazni róla, és ebben az értelemben szavazásra javasolja a jelentéstevő mellette, ellene, hárman, négyen vannak ellene, nincsenek tartózkodók, elfogadva egyesnek megfeleltünk, a kettesnek szintén, a hármas támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, hárman, elfogadva. Négyes módosítás, ez támogatja a jelentéstevő mellette, Azt hiszem, hogy itt egyhangú szavazás lesz. Vannak-e ellen lábasok, nincsenek tartózkodók sem elfogadva. Ötös rendben van, tehát akkor most a teljes szövegről fogunk szavazni, módosított formájában, és megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, rendben. és ebben a formában módosított jelentést 29-3 ellenében megszavaztuk, nincsenek tartózkodók. És ezzel vége a szavazásnak, és Gerard Döprének adom meg a szót. Itt hét kifizetés van, amelyről döntenie kell a szakbizottságunknak. Itt a 2014-es költségvetés 3-as szakaszáról van szó, a 30-as kifizetés Dél-Szudánra vonatkozó rész. Megadom a szót önnek. Elnök úr, ez nagyon egyszerű ügy. 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os és 17-es szava, részekről fogunk szavazni, erről nagyon fontos szavazni, ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor azok a ö, döntések, amelyeket most hoztunk meg, nem működőképesek. Tehát most meg kell találni a megfelelő transfer lehetőségeket a büdzsében annak érdekében, hogy az elfogadott döntéseinket végre is tudjuk hajtani. Tehát azt javaslom, hogy blogban szavazzunk róluk, ugyanis mindegyiknek tulajdonképpen ugyanaz a logika áll a hátterében. És azután, elnök, hat módosításról van szó. Igen, ezek módosítások. Nem, kifizetések, mondja az elnök tehát hat módosítás vagy kifizetés tulajdonképpen a most megszavazott anyagoknak a folyamodványa. Úgyhogy azt javaslom, hogy blogban szavazzunk erről, erről a hat módosításról. Kérem, hogy készfeltartással szavazzanak mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók. Hárman ellene. Nincsenek tartózkodók de mégis két tartózkodó, és ezzel megadom a szót Gerard Deprének a 30-as módosítással kapcsolatban. Igen, ez megint csak egy rendkívül sürgős kérés, ugyanis egy transferről van szó 20 millió eurós összegben, ez egy kifizetés, illetve egy kötelezettségvállalás a katasztrófavédelem és konfliktus által sújtott területeken az emberek sorsának sürgős ügye követeli ezt meg. Itt főként gyermekekről van szó, éppen ezért szerettük volna, hogy már augusztusban megtörténjen a transfer, de ez nem történt sajnos meg nem dolgozott akkor igazából a módosítás, az Európai Bizottság, de ez rendkívül sürgős ügy, úgyhogy kérem, hogy szavazzunk róla és támogassuk. Elnök, köszönöm szépen, bárki kérje a szót Döperé úr módosításával kapcsolatban. Amennyiben nem, akkor szavazni fogunk, rendkívül sürgős ez a ügy. Ki az, aki támogatja? Azt hiszem mindenki senki sem ellenzi ezt, nincsenek ö, tartózkodók sem. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezártuk a szavazási ügyét. a módosítások a globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban e formában most rendben vannak. Most következik a következő napi rendi pontunk, 2015-ös Európai Uniós pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés, a módosítások beterjesztésének határideje rendben lezáródott a mai napon, illetve 12 órakor a frakciók is be fogják nyújtani a legutolsó módosításaikat is és a jelentéstevőnek megadom a szót, hogy értékelje a helyzetet, és aztán mindazok is szót kaphatnak, akik szerettek volna hozzá szólni. Általános jelentéstevő. Gracias, presidente. Eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, elnök úr. Már elmondta, hogy a módosítók benyújtásának első köre lezárult. Most a frakciókban lassan lejár a határidőben az első körben. 890 módosító született összességében. 515 érkezett a szakbizottságokból, a többi pedig az egyéni képviselőktől. A 890 soknak hangzik, de voltak éppen nem egy különösen magas szám ez, hogyha összehasonlítjuk. Például az elmúlt évek költségvetési eljárásaival. Az első költségvetés tervezet mindig a régi és az új törvényhozási ciklus közé esik. Ilyenkor a régi képviselők elmennek, újak jönnek, ilyenkor mindig szervezésbeli nehézségek adódnak Igaz ez most a módosítók benyújtására is, és hát ilyenkor nyilván a régi motorosoknak némi előnyük van, mert tudják, hogy hogyan működik mindez. Kategóriánként most szólnék néhány szót. Innováció és foglalkoztatás 1A. Összesen 192 módosító született itt, ami viszonylag sok. Ezek kiterjednek az összes szakaszra és az összes programra. A cél elsősorban az, hogy a tanács által eszközölt csökkentéseket a kifizetések és a kötelezettségvállalások területén visszafordítsuk és visszatérjünk az Európai Bizottság eredeti javaslatához. A növekmények elsősorban a KKV-kra vonatkoznak, és más egyebekre. Három bankfelügyeleti ügynökség esetében is a módosítók azt kérik, hogy növekedjen a költségvetés, ugyanis ezen a területen sok az előkészítő tevékenység és a kísérleti projekt, és hogyha az összes módosítót figyelembe vesszük, amelyek meghaladják a bizottsági javaslatot, akkor majdnem 63 millió euróval haladjuk, haladja meg a költségvetés a bizottsági javaslatot. A regionális politika területén 33 módosító született, többségük szintén arra irányul, hogy az Európai Bizottság javaslatához térjünk vissza. A kifizetésekre vonatkozóan sok a növekedésre buzdító, módosító, és hogy a programok a korábbi pénzügyi eh, időszakból lezárhatóak legyenek, ez is az elsődleges cél, valamint, hogy a legrászorulóbbak számára létrehozott alapot, alapköltségvetését is növeljük. 22 millió lenne a növekedés itt a kötelezettségvállalások területén, de vannak módosítók, amelyek a kifizetésekre is vonatkoznak. Van egy kísérleti projekt, 9 millió a kötelezettségvállalások is 7 millió a kifizetések esetében. 56 módosító következő szakaszban, sok szintén az Európai Bizottság által meghatározott összeghez való visszatérést szeretné elérni. Három módosító vonatkozik gazdasági kérdésekre. Az egyik szakaszban például a cukorágazatban bekövetkezendő struktúraváltás miatt lenne szükség a növelé, az összegek növelésére. A mezőgazdasági és környezetvédelmi kollégák nagyon ambiciózusak voltak a módosítóik megfogalmazásakor ezen a téren. Közel 3 milliárd euróról van itt szó, ezt még egy kicsit részletesebben elemeznünk kell. 66 módosító érkezett a hármas szakaszra vonatkozólag, vissza szeretnének térni ezek a módosítók a bizottsági javaslathoz, de a Kreatív Európa programra is vonatkoznak a multimédiás eh, tevékenységekre, bizonyos ügynökségekre, nemek közötti egyenlőség és Frontex, ezek a területek azok, amelyeket ki szeretnék emelni. Itt ugyanis az a javaslat, hogy 22 millióval növekedjen a költségvetés, a, de a módosítók szerint megmaradna a pénz a tartalékban arra az esetre, hogy sürgősen kell cselekedni egyik-másik esetben. Tehát megmaradna a tartalékban ez a pénz, hogy, és könnyen mobilizálható lenne ezáltal. Hogyha tehát valamilyen esemény következik be, amely szükségesé teszi ezen pénzek felhasználását, nem lenne szükség további pótköltségvetés elfogadására. Négyes szakasz 1A, itt is sok módosító született, 392 millió val haladnám meg a módosítók értelmében az összeg a bizottsági javaslatot, itt is jóval meghaladjuk a rendelkezésre álló keretet. Hogyha mindent elfogadunk, akkor a rugalmassági elemmel kellene élnünk, az elem adta lehetőségek, lehetőségekkel. Itt is elsősorban az Európai Parlament számára fontos területekről van szó, humanitárius segítségnyújtás, szomszédságpolitika, Palesztinának nyújtandó segítség, illetve együttműködés a keleti szomszédság országaival ötös szakasz, 22 módosító ezen a területen belül, tehát a módosítók zöme, arra vonatkozik, hogy az igazgatási csökkentések csökkenjenek a programok végrehajtása terén. Néhány szót még az ügynökségekről, a tanács 15 ügynökség esetében csökkenti javaslatában a költségvetést, 8 esetében született kérés arra vonatkozóan, <coughs> hogy a csökkentéseket szüntessük meg, 6 esetében pedig meghaladnánk a módosítók értelmében a bizottsági javaslatot. Továbbá vannak olyan módosítók is, amelyek a bizottság menedzsment tervére vonatkoznak. Az Európai Bizottság ugye két szakaszban járt el. Először azt szerették volna, hogy a 5%-kal csökkenjen az adott ügynökségek munkatársainak száma 1%-kal évente, ezen felül azonban kívánalomként megfogalmazódott az is, hogy a munkavállalók egy részét egy közös poolba szervezzék át. Vannak tehát olyan módosítók, amelyek a már megállapodott 5%-on felüli csökkentéseket törölnék. Egy kicsit bonyolult ez a helyzet az ügynökségek terén, de hogyha ezt az első menedzsment tervet összehasonlítjuk a, a korábbiakkal, elég bonyolult kép rajzolódik ki, tehát persze fontos hogy világosan átlássuk, mi is történik. Ezt szerettem volna összefoglalásképpen mondani a szakbizottságok javaslatairól. Most szeretném meghallgatni, hogy a frakciók mit gondolnak mindenről. Ma lejár nyilván a határidő, de talán a frakciók elmondhatnák legalább azt, hogy mi várható még. Érdekelne, hogy a kifizetések területén mik a célkitűzések, illetőleg, hogy milyen stratégiát kívánunk mi parlamentként követni, illetve milyen stratégiát kellene követnünk, annak érdekében, hogy a még ki nem fizetett számlákat mielőbb kifizethessük, hiszen itt nagyon nagy a haladék ezen a téren, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Gerdi Ezebel asszony. Fernández úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a pillanatban zajlik a módosítókról való vita, és azokhoz a prioritásokhoz tartozik amelyeket mi már említettünk. Az egyes szakaszban a növekedés, a foglalkoztatás, mint téma. Egy gondot azonban meg kell oldanunk ezek kapcsán, és mindent meg fogunk annak érdekében tenni, hogy a 2015-ös problémát a kifizetések terén megoldjuk. Ne felejtsük el ugyanis hogy 2014 és 20 között kisebb a több éves keret, mint az előző 7 éves időszakban. Van ugyan rugalmassági eszköz, amit a parlament követelt ki, így lehet módosítani, és lesz is majd 2016-ra erre vonatkozó javaslat. Véleményünk szerint egy hiteles költségvetést kell elfogadnunk, betartva minden szabályt, és nem szabad a jövőben adósságokat felhalmozni. A 2015-ös költségvetést is így kell megtervezni, elfogadni. Elfogadhatatlan, ugyanis, hogy a legszegényebbeknek kitalált alap, vagy a iskola, te iskola gyümölcs programok sérüljenek, és azokat a módosítókat, amelyek ezeket védik, támogatjuk. Nem beszélve a belső szolidaritás igényéről, de emellett a külső szolidaritást se hanyagoljuk el. Négyes szakasz, szomszédsági politika, humanitárius segítségnyújtás, ezek olyan fejezetek, témák, amelyekre vonatkoznak főleg módosítóink. És gondolom, hogy ezek a Költségvetési Bizottságban támogatást kapnak majd. Köszönöm szépen, csak megerősítve azt, ami elhangzott a humanitárius segítségnyújtás kapcsán, én úgy gondolom, hogy a illetékes szervezetet nagyon súlyosan érintik a csökkentések. Találkoztam néhány képviselővel tegnap, és még várják azt a 10 milliót, amelyet még a múlt hónapban ki kellett volna fizetni. Ez egy nagyon súlyos helyzetet teremt számukra, válságba taszítja őket, hiszen ez kihatással van mindazon szolgáltatásokra, amelyeket megpróbálnak nyújtani helyben. Tehát úgy gondolom, hogy valamiféle megoldást találnunk kell, hogy kifizessük őket. Prioritaz, prioritásokat kellene meghatározni, a sürgős esetekben kellene mindenek előtt segítenünk. Persze minden helyzet sürgős, humanitárius, de a humanitárius segítségnyújtást mindenképpen prioritásként kell kezelnünk. Köszönöm szépen. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy az összes erőfeszítésünket ladba vessük a súlyos probléma megoldására, hiszen a kifizetések súlyos problémát jelentenek. Azt is szeretnénk kérni a bizottságtól, hogy prioritásokat nevezzenek meg, hiszen ezzel kapcsolatban egy összeget is megneveztünk, és az összegen belül azt is meg kell mondanunk, hogy honnan lehetne elvenni ezeket az összegeket, és arról, azon prioritások irányába át csoportosítani őket, amelyeket az Európai Parlament és a Juncker elnök is prioritásként ismertetett, a növekedéspolitikára gondolok, gazdaságpolitikára, bevándorlásra, amely a hármas fejezetben található, illetve a munkahelyteremtésre. Szerettük volna a Frontex támogatását javítani, mert ezzel a bevándorlási problémát egész európai szinten lehetne megoldani. Az ötös fejezettel kapcsolatban a bizottságtól azt kérjük, hogy tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a nem prioritás képező költségeket megtalálja, és ezeket átcsoportosítsa. Szerintünk ezt meg lehet tenni, lehetne átcsoportosításokat eszközölni a fontosabb fejezetek felé. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Döpré úr, parancsoljam. Elnök úr, köszönöm. A frakciónkban a vitát még nem zártuk le, de azért jelezhetem, jelezhetek néhány dolgot, amelyekben konszenzus van. Először is úgy látjuk, hogy a költségvetésben és a 2014-esnek és a 2015-ösnek is a végrehajtásában elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy a kifizetéseket rendbe tegyük, mert ez egy nagyon agasztó kérdés, és tarthatatlan, ahogy most van, hogy úgy menjünk tovább, ahogy eddig. Tehát a kifizetések területén mi minimalizálni szeretnénk a problémás sorokat, és a bizottság által javasolt eredeti számokhoz szeretnénk visszamenni, amelyek bizonyos értelemben az tervezett előirányzatokat módosítanák. Ami az, a kötelezettségvállalások szintjét illeti, egyesek a frakciónkban úgy gondolják, és ezt el kell, hogy mondjuk, hogy először a kifizetések ügyét kell rendezni, utána lehet a kötelezettségvállalásokkal objektív módon foglalkozni. A kifizetések és a kötelezettségvállalások között nagy a szakadék. Ami a tartalékképzést illeti, még nem döntöttük el, hogy szerintünk mi lenne a kötelezettségvállalás értéke 2015-re vonatkozóan. Ami a prioritásokat illeti a mozgástéren belül, amelyet a költségvetés ad 2015-ben, tehát úgy látjuk, hogy erőfeszítést kell tenni arra vonatkozóan, hogy Kelet-Európában, konkrétan Ukrajnában mi történik, mert ennek konkrét hatása lehet a költségvetésre, és nem engedhetjük meg, hogy egy zajló háború kapcsán erre ne legyünk tekintettel, arról nem beszélve, hogy gazdasági válságban is vagyunk még mindig. Másfelől a humanitárius segítségnyújtás és sürgősségi segítségnyújtás sorát is meg kell nézni afrikai konfliktusok tükrében, e, ezt e, módosítani akarjuk, és ahogy nálunk ez hagyomány, odafigyelünk a kis és középméretű vállalkozásokra, modernizációjukra, és négyedik prioritásunk pedig az, hogy megerősítsük az úgynevezett digitalizációs agendát, a gazdaság digitálisra való átállását. Ezek tehát összességében a mi fő prioritásaink, illetve konszenzusos elgondolásaink a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Kolbel úr! Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is köszönet illeti a jelentéstevőnket. Örömmel láttam, hogy nem ijedt meg, tekintve, hogy közel ezer módosító érkezett, hát le a kalappal ez igazán nagy teljesítmény. Mi az ECR részéről ezen a héten tanácskoztunk a költségvetéstől, és azt kell mondanom, ezt a költségvetést mi el fogjuk utasítani. Nem látjuk, hogy a költségvetésen belül az egyre nagyobb különbséget feloldanák a kötelezettségvállalások és kifizetések között. Egyre nagyobb űrtátong a kettő között. Erről volt már szó, azt hiszem ezt nem is kell tovább fejtegetni. Világosan látjuk ezt a problémát, és jogi problémaként is tekintünk erre, hiszen a nem fedezett kötelezettségvállalásokból adósság keletkezhet, és az Európai Uniónak már pedig nem lehet adóssága. Ettől függetlenül mi is benyújtottunk néhány módosítót frakciónként, ugyanis úgy véljük, hogy néhány ponton pénzt takaríthatnánk meg miközben az így megtakarított pénzt aztán másra fordíthatjuk, például beruházásokra, növekedés ösztönzésre, munkahelyteremtésre. Az előttem szólók is kitértek már erre. Ezen a téren tehát szeretnénk összpontosítani a forrásokat, és ennek megfelelő módosítókat fogalmaztunk meg. 80 millió euróra vonatkozólag úgy gondoljuk, ezt a pénzt megtakaríthatjuk, hogy tartalékot képezzünk belőle. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dezsánó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita, bár érdekes arról, hogy a kifizetések ugye, hogy alakuljon a jövőben, de oda kéne tényleg hatnunk, hogy most már megfogalmazzuk a prioritásokat világosan. Az első szerintem a szolidaritás kérdése, külső-belső értelemben egyaránt, a második prioritás a növekedés és foglalkoztatás, a két dolog össze is függ, és régió elnökként szeretném, valahogy régió elnökként szeretném a kulturális aspektust is hangsúlyozni, ez elsősorban kifizetési oldalon okoz gondot. Úgy tűnik számomra, hogy a kifizetések kérdése valóban prioritás. Ha nem vagyunk itt közösen fellépni képesek, az nem jó. Új erőforrásokra lenne ráadásul szükség, mert a növekedéshez, foglalkoztatáshoz ez is egy kulcsfontosságú szempont. Köszönöm. Dešovský úrnak adok szó. Vážený pane předsedo, děkuji vám za vaše slovo. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót, és köszönöm, hogy ilyen szépen ejtette ki a nevemet is. Nagyon hálás vagyok ezért. De persze hálás vagyok a jelentéstevőnek is, kiváló munkát végzett. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a munkában. A Libe szakbizottságban jó magam is jelentéstevője vagyok a témának, és minden tiszteletem és hálám a jelentéstevői. A mi szemszögünkből nagyon fontos, hogy az Európai Unió semmiképpen sem halmozzon fel adósságot, ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném. Felelősségteljesen és átláthatóan kell eljárnunk a költségvetés területén. Jelen pillanatban azonban a helyzet az, a felmérések szerint, illetve a közvéleménykutatások szerint, hogy a polgárok, főként a kelet-európai tagállamokban nagyon aggódva tekintenek a jövőbe, és nem érzik szavatolva a biztonságukat. Ez kapcsolódik ahhoz, amit a kollégák is mondtak, főként a biztonság és a migráció területén, ugyanis úgy tűnik, hogy itt nem takarékoskodhatunk. Nagyon tüzetesen átolvastam a különböző programokat, amelyek ezen a területen találhatóak. Vannak olyan programok, ahol nyilván lehet megtakarításokat eszközölni. Ezek olyan múltbeli programok, múltban indult programok, ahol hatalmas pénzösszegeket pazarolunk el, egyik konferenciát szervezik a másik után, olyan projektekre költenek forrásokat, amelyekről e, az hangzik el ugyan, hogy a legjobbak, de valójában csupán arról van szó, hogy minden tagállamnak jusson egy-egy projekt. Én ezért a jelenlegi ciklus során azért fogok síkra szállni, hogy ezek a programok, projektek záruljanak le, hogy ne pazaroljuk a pénzt ott, ahol nincs erre szükség. Köszönöm még egyszer, és sok sikert kívánok. Vajtúr, köszönöm szépen. Az a meglátásom, hogy a költségvetési vitánk európai szinten eltér a tagállami és regionális költségvetési vitáktól, mert a következő költségvetésről való vita mindig egy programról való vita, hogy mit tegyünk, van-e ezekhez pénzünk, mik a prioritásaink, változtassunk -e a prioritásokon a pénzek elérhetősége tükrében, és így tovább. Ezek a normális költségvetési programviták. A mi helyzetünk sajátos, mert meg kell vitatnunk a programokat, ugyanakkor nem tudjuk, hogy mekkora lesz az adósság. A költségvetési év végén, 2014-ben még nem látható, hogy mekkora lesz a hiány. Csak az 1B fejezetben már 10 milliárd a hiány. Tehát azok a követelések, amelyek most Brüsszelbe befutnak, várják, hogy kifizessék őket 10 milliárd értékben már most. Még van három hónapunk, és kíváncsi vagyok, hogy az év végére ez hogy alakul. Nagyjából persze lehet ezt becsülni, de a programokról való vitát a sötétben folytatjuk, mert nem tudjuk, hogy mennyi a mennyi pénz megy el a régi kivetelésekre majd. Ne felejtsük el azt sem, hogy 2015 az M plusz 2 rezsimnek az utolsó éve. Ezért el kell számolni számos projekttel, úgyhogy ez egy különleges év megint csak. És nyilvánvaló szerintem, hogy a 2015-ös költségvetéssel az a baj, hogy a plafonok nem lesznek elegendőek, nem fogják megoldani a problémát. Miközben vitazunk, vitatkozunk ugyan róla, már látható, hogy olyan lyuk van a költségvetésben, ami miatt nem lehet megoldani ezeket a problémákat. Tehát próbáljuk a rendszert javítgatni menet közben, de szerintem rendszerváltásra lenne szükség, és ennek ennek a vitáját kéne lefolytatni a különböző politikai irányultságok között. Ugye a nettó fizetők ö, elküldik Brüsszelbe a pénzt, onnan ez visszajut hozzájuk. Az agállamoknak úgy fizetünk vissza, hogy közben nem fizetjük ki a számláinkat, és ez most már rendszerszerűvé vált. Úgyhogy ezt kéne elsősorban megváltoztatni. Köszönöm, hogy az előadó ezen van Próbálgatjuk foltozni a rendszert, de a valós képet továbbra sem látjuk, hogy mekkora lyuk. Merci. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Azt szeretném kérni, illetve gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a költségvetés jelentésével kapcsolatban, mert tudjuk, hogy ez mennyire bonyolult munka. Milyen problémát is látunk? Sajnos ez a probléma ismétlődik minden költségvetési évben, és nem látunk igazából változást politikai szinten az Európai Bizottság költségvetés előkészítő gyakorlatával kapcsolatban. Tehát nem kezdték el újra gondolni a költségvetési folyamatot azzal a céllal, hogy a kötelezettségvállalásokat ki is fizessék a tagállamok felé. Nos, ez önmagában már olyan feltételeket teremt, amelyek magukban hordozzák a deficit növekedést a tagállamokban is. A meghallgatások során és általában az Európai Bizottságnak párbeszédet kellene folytatnia, és az Európai Parlamenttel is párbeszédet kellene folytatnia, nem csak a tagállamokkal, annak érdekében, hogy az események összekapcsolódjanak a konkrét történésekkel. Ugyanis úgy tűnik, hogy állandóan kötelezettségvállalások születnek, amelyeket aztán, amelyeknek aztán az Európai Bizottság nem képes megfelelni. Szerintem a 3%-os plafon után a deficit értelmében, ugye ennyi a megengedett, az Európai Bizottság szabálysértési eljárásokat kezdeményez, miközben ő maga is megszagja a saját maga által szabott szabályokat. Juncker elnök úr elmondta azt a gondolatot, hogy mi szerint a tagállamok költségvetési parlamenti szakbizottságaival tárgyalásokat kezdenénk, az sokkal rugalmasabbá tenni az egész rendszert, és ez az Európai, Bizot, Európai Parlament és konkrétan a mi szakbizottságunk munkáját és a kommunikációt az Európai Bizottsággal is javítaná. Tehát fontos lenne az, hogy ne csak az Európai Bizottság tisztviselőinek véleményét hallgassuk meg. Köszönöm szépen, és most jelentéstevő asszony, örülünk annak, hogy fellélegezhetünk. Jók ezek a meglátások, abban az értelemben, hogy a módosításokat hierarchikus formában kellene felépíteni, és bizonyos prioritásokat kellene meghatározni. Köszönöm szépen az összes javaslatot. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt meg is valósítsuk. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni a jelenlévő szak, szakbizottsági kollégák felszólalásait és az elmondottakat mit is jelent a mai munkánk? Igazából nekünk a kötelezettségvállalásokra kellene alapvetően odafigyelnünk, és ahogyan elmondták a az előttem felszólalók is, szerintem egy olyan megegyezésre kellene jutni, amely a, legalább a frakciók között a főbb prioritásokat a kötelezettségvállalások terén lefektetik ugyanis különben itt a parlamenten belül, de főként a parlamenten kívül nagyon nagy problémák lesznek. Éppen ezért fontos az, hogy megoldást találjunk a tanácssal együtt a kifizetések tekintetében. Mert most hatalmas tátongó ö, lyuk van a kifizetések tekintetében, és nagyon kevés a rendelkezésünkre álló eszköz. Mit is tehetünk? hiszen van itt egy konvergencia margó, vagy tartalék, amely 4 milliárd eurót tartalmaz, de ez önmagában nem elég, ezzel nem lehet a 23 milliárdos 2013-as és a 2014-es, illetve 2015-ös kötelezettségvállalásoknak megfelelni. Hiszen itt alapvetően kellene megreformálni a többéves pénzügyi tervet, ugyanis az összes probléma ebből fakad, és szerintem ezt felül kell vizsgálni, és ez nagyon fontos munka itt a mi szakbizottságunk munkája szempontjából is. Amikor a tűzoltást elvégeztük, akkor a többéves pénzügyi tervet kell tehát felülvizsgálnunk, ez lesz a második munkánk mit is lehet tenni. Először is fizessük ki azt, amire kötelezettséget vállaltunk, másodszor pedig ott vannak a kompromisszumok, ezeken is lehet dolgozni, de hogyan lehet, mit lehet tenni a kompromisszumok tekintetében, hogyan lehet kötelezettséget vállalni olyan dolgokra, amire nincsen pénz. Itt eh, egy egy százalékáról beszélünk a GDP-nek, de hogyha az Európai Uniós politika lényege az az, hogy eh, nyírbáljunk meg mindent, amit csak lehet, akkor nagyon kevés eszköz áll a rendelkezésünkre. Hol kezdjük? Talán a mezőgazdaságnál, vagy más szektoroknál, hiszen itt milliárdokról van szó. Több milliárd euró forog kockán, úgyhogy ez igazából nem csak kötelezettségvállalási probléma, hanem alapvetően a tanács viselkedéséből fakadó probléma. Még ha kompromisszumra is jutunk, akkor sem lesz elég pénz az összes kötelezettségvállalás kifizetésére. Ugyanis azt is láthatjuk, hogy a kifizetések mindig alacsonyabb szinten mozognak, mint a kötelezettségvállalások. Rendben, nincsen százszázalékos megvalósítás, de néha gyakorlatilag az Európai Bizottság már önmagának is ellentmond, főként akkor, hogyha a kompromisszumok tekintetében kíván újabb csökkentéseket eszközölni. Hát hol lehet itt 23 milliót előhalászni? Nem lehet egész egyszerűen a közös agrárpolitikát sem, a regionális politikát sem, a növekedési politikát sem, pedig a kutatásfejlesztést úgy, ahogy van, eltörölni. Úgyhogy itt pénzről kellene most beszélni, mert általában csak, csak általánosságokat hangoztatunk, és amikor a konkrét dolgok következnek, akkor valóban nem teszünk semmit. Elnök, hát igen, az ördög a részletekben rejlik. Nos, most itt a lehetőség, hogy a módosításokat majd megvitassuk, és itt a Költségvetési Szakbizottságban a lehető legbölcsebben járjunk el. A Költségvetési Szakbizottság tulajdonképpen a valóságot kell, hogy tükrözze, és a politikában a realitás, a valóság az nagyon sokszor úgymond ellenzékben van. Úgyhogy mindenkire számítok önök közül, hogy segítsenek egy jófajta pedagógiai munka elvégzésében. A probléma ugyanis Azaz, hogy amikor a kötelezettségvállalások megtörténnek, és az, amikor konkrétan ki kell ezeket fizetni, zsebünkbe kell nyúljunk, akkor sokszor akár egy vagy két év is eltelhet a két időpont között. Politikai értelemben teljesen elfogadható az, hogy jó-jó, akkor még vállalunk további kötelezettségvállalásokat, főként amikor több éves pénzügyi tervről beszélünk, de itt most már 52 milliárdos a különbség, a szakadék a kötelezettségek és a kifizetések között. Tehát van egy olyan pont, amikor ezt meg kell állítani, ugyanis nagyon nagy a kintlévőség, 2013-ra nézve, és ugyanez a 2014-es év végén fenyeget. Ezzel kapcsolatban egy találkozónra kerül majd sor a magas szintű munkacsoport szeptember 24-én fog találkozni a tanács, illetve a bizottság illetékes szakembereivel, és természetesen a helyzet súlyosságára fel fogjuk hívni a figyelmet. De amennyiben hiszünk azoknak a kommentároknak, amelyek, um, amelyekről hallani lehet, Hát úgy tűnik, hogy azért nem ilyen egyszerű ez a helyzet, mert vannak olyan tagállamok, amelyek visszadatálják a, szak, a számláikat, mert nem akarják, hogy kifizessék őket, mert nem olyan akár 60 napos különbséget is meg lehet állapítani a számlák beérkezése és a kifizetések között. Tehát ez az egész ez egy ködös helyzet, és éppen ezért fontos lenne az, hogy további vizsgálódásokat végezzünk, elképzelhető, hogy a bizottsághoz el kellene látogatnunk, vagy bizonyos tagállamokhoz, hogy konkrétabb lássuk a helyzetet, a valóságot a ki nem fizetett összegekkel kapcsolatban, mert különben elképzelhető, hogy megint megpróbálják lenyomni a torkunkon azt a gondolatot, hogy nincs is itt igazi probléma, majd megoldódik, és így tovább. De azért ne felejtsük el, hogy lesz egy olyan pont, amikor majd felrobban a rendszer. Ennyit tehát erről a kérdésről, ami pedig a cash flow-t illeti, hát én lehet, hogy naív vagyok, mert új vagyok itt, de azért szerintem jó lenne, hogyha a jövőben el tudnánk kerülni a kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti eltolódásokat. Lehet, hogy ez megvalósítható egyébként, és hogy ez ez, ez lenne a jó út szerintem, de legalábbis tendálni kellene ebbe az irányba. Nagyon fontos az, hogy bízom a frakcióban, illetve a, ebben a szakbizottságban, és kérem azt is, hogy szeptember 29-én, 30-án és október 1-én, amikor legközelebb találkozni fogunk, akkor a módosításokat majd vitassuk meg. Igen, sok módosításról van szó, egyébként ez pedig jó jel. Nos tehát, visszatérünk még erre a kérdésre, és még mielőtt a brainstorming szemináriumra rátérnék, amely a következő hónapok során fog megvalósulni, néhány más jelentésre is szeretném felhívni a figyelmet. Az első ilyen a globalizációs alapra vonatkozik megint csak, Patricia Sulinnak adom meg a szót, aki majd ezt a jelentést fogja ismertetni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Valenciána ö, régióra vonatkozó 1 millió 119 ezres ö, összegben. Önnek adom meg a szót. Pozdrav tudi vsem. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, aki még itt tartózkodik a teremben. Ahogyan az elnök úr is elmondta, Spanyolország támogatást kért az Európai Globalizációs Alapból annak érdekében, hogy meg tudja oldani azon elbocsátott munkavállalók reintegrációját, akiket a fémfeldolgozó iparban bocsátottak el. A régiót nagyon súlyosan érintette a globalizáció, és már korábban is kért támogatást, viszont más ágazatok számára. 2013. április elejétől decemberéig 633 munkavállalót bocsátottak el, 142 vállalkozást érintve ezzel, sőt 2008 és 2012 között körülbelül 15 ezer munkahely veszett el az érintett területen. Az elbocsátások a fényfeldolgozási ágazatban a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság következményeként értékelhetők, az Európai Globalizációs Alap által finanszírozandó intézkedések 300 munkavállalóra vonatkozó, vonatkoznának, személyre szabott szolgáltatásokra költenék ezeket, például különböző tanácsadási szolgáltatások, tréningek tartoznának ide, továbbképzések és így tovább. A spanyol hatóságok már 2014. június 20-án elkezdték végrehajtani ezeket az intézkedéseket, hogy mielőbb segíteni tudjanak az érintett munkavállalókon. Ez a 2014-es költségvetés keretén belül a tizedik kérés. Spanyolország az idei év március 25-én nyújtotta be kérelmét. Az Európai Bizottság augusztus 20-án, elnézést, 12-én tette közzé értékelését a kérelemről megfelelően a az európai globalizációs, globalizációs alapra vonatkozó rendelet rendelkezéseinek. Én is úgy gondolom, hogy Spanyolországnak segítséget kell nyújtani ezen szabályozás értelmében. Várom mindenki megjegyzéseit, kérdéseit, és mindent megteszek, amit csak tudok, hogy figyelembe vegyem a jelentésemben ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek megjegyzése, hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor a bizottság megvizsgálja majd a módosítókat, szavazni pedig október 6-án fogunk? 6-án vagy 7-én. Most megadom a szót Rüdig úrnak, aki bemutatja nekünk a GENK régióval kapcsolatos globalizációs alkalmazkodási alap hozzáférés igényről. Ferendes úr, köszönöm a szót. Ez egy olyan módosító, amely 570 ezer eurót ér, 2013. december 23-án nyújtottuk be eredetileg, 2014. június 12-én ezt az igényt megerősítettük, vagy megerősítették. Minden jogszabálynak megfelel a kérelem, és ezért nem látunk gondot a tekintetben, hogy ezt el lehetne elfogadni. a módosító határideje itt nálunk a bizottságban október 1-e és 6-án, 7-én fogjuk a szavazást erről megejteni. Merci, Monsieur Fernandez. Y a-t-il des... Köszönöm, Fernandez. Beszámolót van-e bárkinek? Megjegyzése, kérdése, hozzáfűzni valója? Nem látok jelentkezést. Akkor rátérhetünk a brainstormingunkra, az ötletbörzére, de ez egy zárt ülés lesz. Ezért kérem azokat, akik nem jogosultak részt venni a zárt ülésen, nem tagjai a bizottságnak, azok most hagyják el a termet. Köszönöm, hogy itt voltak és érdeklődéssel követték az eddigi vitát. Hello.